Okay, ladies and gentlemen, uh, dear colleagues, dear guests. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, vendégek, a következő napi rendi pontunk ma szakbizottsági ülésen a 17-es, 18-as, a Nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó szakbizottsággal együtt kerül megrendezés. és az AFFET után egyébként ez valószínűleg a legjobb szakbizottság, Bent Lange a kollégám, aki vezeti ezt a szakbizottságot, külön üdvözlöm őt, alsó százországi őt is, ő is. 17-es pont a következő címet viseli, stratégiák az EU-inek kapcsolatokra vonatkozóan. A FED saját kezdeményezési jelentése ma megtárgyalásra kerül. Most egy közmeghallgatás következik. Mint mondtam, ezt a meghallgatást az Intával együtt szervezzük. Üdvözlöm a hozzászólókat, Ján Weidenfels, a mellettem a Merix McCarthy intézetnél Berlinbe dolgozik, ahol a kínai kapcsolatokért fel Franz von der Putin, a Klingendal intézetnél dolgozik Hágában, vezetőkutatóként, és telefonkonferencia keretében Metz Harborn is jelen lesz, az EU Kína kereskedelmi kamara vezetője. Működik a kapcsolatunk? A reakció egyenlőre nincs. Majd igyekszünk. A mai hozzászólók a legsürgetőbb dolgokról beszélnek, az EU Kína stratégiai kapcsolatokban először Weidenfels úr beszél, a Kína kereskedelmi stratégiáról itt Európában, utána a fordítottjáról mert szó. Weidenfels úr, 10 percet adunk önnek, utána van der Putenburg a jövőben néz, hogy Kína mit tervez a külpolitikájába a következő évekre, és időközben majd bízunk abban, hogy Ábor Nóri is elkészül és felkészül. És jelen tud lenni. Parancsoljon önné a szó. Köszönöm szépen. Nagy öröm számomra, hogy eljöttem ide mai napon. Ez a legnagyobb szakbizottság az Európai Parlamentben, mint megtudtam. Nem túlzás elmondani, hogy egy új szakaszba, az új realitások szakaszába lépett a kínai kapcsolatok, és nyilvánvalóan nem lesz liberális politikai és gazdasági szabályok szerint működő Kína, tehát ilyen közvetés nem alakul ki, ez világosá vált. Kína egy saját ösvény saját utat jár be. Ez nyilvánvalóan súlyosabb súrlódásokhoz is vezet majd a két terület kapcsolatában nagyobb versenyt okoz, és ez több találkozáshoz vett a jövőben, amiért ma eljöttem a Kína stratégiákról, itt Európában akarok beszélni. Kína sokkal inkább jelen van Európában, mint korábban gazdasági, politikai, sőt, biztonsági szereplőként is egyre inkább. Most nézzük meg Kína gazdasági tevékenységet mindenek előtt. Kérem, hogy Mindjárt működik nézzük meg a kínai gazdasági kapcsolatokat. Itt ambíciózis iparpolitikát folytatnak a Made in China 2020, a varázsszavakra épül, és az EU, ez folytatódni fog, és nyilvánvalóan komoly kihívást jelent az EU gazdaságai számára. Annak ellenére, hogy egy új FDI szabályozási keretet alakítanak ki Kínával, ami a tőke kiáramlásával foglalkozik mindenek előtt, de ez nem annyira fontos a beruházások szempontjából. A 17%-os csökkenéshez képest, ami 2017-ben ennek ellenére a legnagyobb külföldi tőkeberuházások jöttek létre, és 10 milliárdról beszélünk, ami már előkészítetben van Kínában, és az ÖSZ beruházási szabályok elvárt szigorítása csak a mértéket érinti majd. Itt nem önmagában kihívás ez, és a célok és a források a kínai külföldi beruházások esetében nyilvánvalóan aggályra adnak okot. Az elmúlt években a legnagyobb rész, ami Európában érkezett a közlekedésbe, a közszolgáltatásokba, az infrastruktúra ment olyan területek, amelyek a nemzeti biztonság szempontjából is alapvető fontosak a high-tech és fejlett gyártási ágazatok, amelyek Európa jövőjét garantálnák adott esetben szintén a kínai beruházók célkeresztjébe kerültek. Itt Kína, szá, kínaiak számos területen szálltak be. Vegyük meg például a kínai állami tulajdonú cégeket. Ez 35%-ról 68%-ra nőtt az ő beruházásuk aránya 2016-tól 2017-ig számos ötlet merült fel, amiket megvitatnak itt a parlamentben, más, más területen itt a kínai beruházásokról van szó, mindenek előtt a kritikus infrastruktúrába, amit ellenőrizni kell. Azonban jelenetleg a mechanizmus csak rövid távú gyógyírt jelenthet a kínai beruházások szempontjából. Az EU-nak meg kell nézni a versenypolitikáját, és a merix konkrét gondolatokat is kidolgozott, nemrégiben három nappal ezelőtt mutattuk ezt be. Egy további kritikus elem a Made in China 2025-ös területen, az európai iparpolitikai, a kulcs technológiák területén érdekes lehet, gondoljunk csak az 5G-re, az Internet of Things-re, vagy a mesterséges intelligenciára, ahol vezető szerepet kell játszani. Nézzük most meg a politikai oldalt. A politikai befolyásolása egyre inkább láthatóvá válik, ami a kínaiak nagyon jellemzi az utóbbi időben itt Európában. Miközben látjuk a politikai befolyásolást, mindenek előtt az oroszokról szoktunk beszélni, de nem indulhatunk ki abból, hogy Kína egy érdemibb befolyásra rendelkezik, mint Oroszország, de azért azt kell mondani, hogy a kínaiak mindenek előtt kevésbé látható, de hosszú távú befolyást akar kialakítani Európában, és a gazdasági rendszer be akar beavatkozni és így erősíteni Peking szerepét itt mindenképpen az, a CCP hosszú távú túlélését szeretnénk, és a hatalmukat. A politikai befolyásolás ezért mindenek előtt, a politikai a kritikusokat hallgatja el, és ki, de még logikusabb CCP egyre inkább meg van győződve arról, hogy a megközelítés a politika és gazdaság irányítás területén jobb, mint a liberális demokrácia. A politikai befolyásolás éppen ezért arra is szolgál, hogy kritikus politikai kezdeményezéseket tegyen, például és népszerűbbet tegyék a kínai modellt az egész világon, miközben annyi időt kaptam, hogy nem tudok a részletekbe menni a befolyás területén, de azért a mechanizmusokat rá tudok mutatni. Egy kulcsfontosságú üzenetet szeretnék küldeni. Kína már pillanatnyilag is széles körben alkalmaz szofisztikált befolyásoli eszközöket Európában, a politikai üzleti elitben, véleményalkotók és mindenek előtt a szélesebb körű társadalomban is hogy ilyen szofisztikált eszközöket alkalmaznak a kínai kommunista pártnál. Ez nem jelenti, hogy minden alkalommal befolyásolni is képesek azonban. Azt is jelenti, hogy képesek ezt megtenni, és az úgynevezett európai külpolitika esetében igyekeznek befolyást gyakorolni, és médiát is átvesznek például, és finanszíroznak bizonyos területeket, és és igyekeznek befolyásolni a Kínáról érkező beszámolókat, és általában például a felsőoktatásban is jelen vannak, míg a kutatásban is befolyást igyekeznek gyakorolni hogyha Kína befolyásolói tevékenységét akarjuk kezelni, akkor transzparenciára és tudatosításra van szükség, ez a legkritikusabb elem. Ez mindenek előtt a feltáró újságíró tevékenységet illeti, és megfelelő módon igyekszünk a társadalmak minden területét felkészíteni e- erre a fajta befolyásolásra. Az EU intézmények itt kritikus szerepet kell, hogy játszanak valamennyi fáradozás során. Végül pedig röviden szeretnék bizonyos biztonsági aspektusra is kitérni ebben az összefüggésben. Itt nem csak arról van szó, hogy ez egyre fontosabbá válik a kínai, vetül, a kínai vetülete a biztonságpolitikának, máshol is, és itt Európában is. Két példát még mondani Oroszország, Kína a balti tengeren közös gyakorlatot csinált elmúlt évben, és nemrégiben a két fél közös fellépés gyakorolt a déli határunkon, a mediterrán térségben, és a Törökország komoly komoly lépéseket tett, hogy a kínai sankhai együttműködési keretbe beilleszkedjen. Kína nem keresi pillanatnyilag a NATO tagokkal a közvetlen konfrontációt, de nyilvánvalóan nem bánják a törött lépéseket. És nyilvánvalóan amiatt sem bálkodik, hogy az elmúlt években a NATO-ban a Törökország milyen szerepet játszott, némileg aláásva a NATO törekvéseket. Azt gondolom nem nagyon meglepő, hogy Európában számos lépést nem vettek észre. Itt minden esetre el kell élni, hogy Európa jobban odafigyeljen erre a területre, és a gazdasági és politikai fellépés mellett itt Európában jobban oda kell figyelnünk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you. Vielen Dank. Köszönöm szépen. A második hozzászóló Van der Pütte úr lesz. Meghallgatjuk a, azzal kapcsolatban, hogy milyen globális hatása van Kínának. A Kína nemzeti politikája gyakorlat hatásáról lesz szó. Van nem Pöte úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, arról fogunk beszélni, hogy milyen elképzelések vannak Kína jövőbeli szerepéről. Ez nem egyfajta ez egyfajta párbeszéd lenne arról, hogy milyen fajta vízió van Kínával kapcsolatban. Ez tartalmaz azt is, hogy Kína milyen fajta szerepet szem magának a nemzetközi szintéren, és ezt úgy fogom bemutatni, hogy a saját értelmezésemet is megmutatom ezzel kapcsolatban. Nézzük, hogy működik-e a dia. Működik. Egy dolog, amit Xi Jinping elnök is többször említett, ez a megfiatalodás. És többször beszéltek arról, hogy mennyire fontos ez, és rámutattak arra, hogy Kína elmaradt volt, emiatt Kína sérülékeny volt, és azzal érvelnek most, hogy Kínának a fejlődésre kell koncentrálnia. Azt is megemlítik, hogy eh, ez a megfiatalodás a legfontosabb a kínaiak számára. Tehát Kínának eh, erre kell koncentrálnia. gyakran utalnak arra, hogy korábban Kína a sérülékeny volt. Ezért ezt nem a véget ért a nyitás, és a legnagyobb változások, amelyek történtek, az az volt, hogy elvesztették a, a, az um, autonomitásukat, elvesztették a pozíciókat, mint a nagyobb gazdaság, elvesztették a területeiket, Hongkongot és Tajvant, és um, a regionális vezető szerepüket is elvesztették. Ha megnézzük ezeket az elemeket, amelyek a múltban történtek, akkor azt láthatjuk, hogy uh, Kína nem csak visszaadta az autonómiáját, hanem visszaszerezte Hongkongot és Tajvánt, viszont a legnagyobb gazdasági státuszat nem tudta visszaszerezni, mert csak a második legnagyobb gazdaság, és még mindig nem nyerte vissza Tajvánt, illetve továbbra sem tölt vezető szerepet Kelet-Ázsiában. Tehát amikor Xi Jinping a nemzeti megújulásról beszél, akkor értelmezésem szerint ez azt is jelentheti, hogy ezek az elemek, amelyeket Kína elveszített a múltban, azt próbálják most visszaszerezni. Másik fontos aspektus a fejlesztéssel, illetve a nemzetközi kapcsolatok értékeivel kapcsolatban az a következő. Két idézet látható 2003-ból Xi Jinping részéről, nagyon sokszor emlegette e ezt, azt mondta, hogy Királynak tiszteletben kell tartania minden ország jogát ahhoz, hogy megválasztathassák saját társadalmi rendszerüket és felülési útjukat. Azt is mondta, hogy országok függetlenül méretüktől, erőségüktől vagy felettségektől egyforma tagjai a nemzetközi közösségnek. Két aspektusa van mindennek, az egyik a diverzitás, ezt promotálja Kína már régóta, amelyet úgy lehet értelmezni, hogy nincsenek egyértel- egyetemes értékek. Minden ország megválasztatja a saját rendszerét, gazdasági rendszerét, társadalmi rendszerét. A liberális demokratikus elvek, amelyek jellemzőek a nyugati országokra, és amelyeket egyetemes értéknek tekintenek a nyugaton, ezt másképp látja a kínai álláspont. A másik aspektus az a nemzetközi demokrácia. Ez Kína próbálkozása arra vonatkozólag, hogy csökkentse a hagyományos státuszát a nagyhatalmaknak, a nyugati nagyhatalmaknak, amelyeknek privilegizált szerepe van a nemzetközi kapcsolatokban az EU, az USA, Japán, a nyugati nagyhatalmak, de ide tartozik akár Oroszország is. Az utolsó idézet nem Xi Jinpingtől származik, hanem Deng Xiaopingtől. Ezt akkor mondta el, amikor az ENSZ-hez szólt 1974-ben, nem minden, amit elmondott akkoriban, Think Shopping az érvényes most, de ez továbbra is fontos szerepet játszik annak tekintetében, hogy milyen szerepet játszik most Kína. 1974-ben azt mondta a Deng Xiaoping, hogy Kínának felelőssége van abban, hogy az elnyomottak nevében, a gyengék nevében szólaljon fel a világon az elnyomó országokkal szemben, amely akkoriban a Szovjetunió és az Egyesült Államok voltak Kína szerint, de ugyanakkor azt is elmondta Ting Xiaoping, hogy Kína nem egy szuperhatalom, és soha nem lesz szuperhatalom, tehát soha nem lesz olyan, mint amilyen a Szovjetunió volt, vagy amilyen az USA volt akkoriban. És Kínát most sem tekintik ilyennek. Ebből a idézetből a következőek fakadnak. Kína globális politikai szereplővé 1917-ben vált, amikor Németországnak halat üzent, tehát egy száz évvel ezelőtt kezdtek el globálisan megjelenni. 1919-ben csatlakoztak a Nemzetek Ligájához, és állandó tagjai váltak az ENSZ biztonsági tanácsának 1945-ben. Ezt, tehát egészen régóta elérte már Kína, 1974-ben három, volt a három világfelszólalás, elfogadták úgy, mint nagy hatalmat, és egyre inkább a fejlődő világra koncentráltak. Már 74-ben Ting Xiaoping és beszélt erről. Kína úgy lépett fel, mint a fejlődő országok informális vezetője. Ez 1994-ben a G77 találkozón történt, és 2003-ban bejelentették az új saját mód kezdeményezést és ezáltal azt az üzenetet küldték, hogy a nyugat által elindított út az nem volt sikeres, most már azonban Kína kezdi meg a gazdasági fejlesztést globális szinten. Az utolsó díja, amit megmutatok, az egyfajta ütemterv, amit Xi Jinping is elő irányzott a következő évtizedekre. 2021-re Kínának egy viszonylag jóléti államnak kell lennie, 2035-re globális vezetőnek kell lenniük az innováció területén, és 2049-re Kínának vezető szerepet kell betöltenie a politikai befolyásolás területén. És ekkor, és ez volt az üzenete eh, Xi Jinpingnek, el kell most már élniük azt, hogy a regionális szinten is vezetők legyenek. Tehát ilyen tervei vannak Kínának. A végezetük pedig a következetésem a következő. Kína nagyon konzekvensen munkálkodott eh, annak irányába, hogy csökkentse a szakadékot a fejlett, illetve a fejlődő országok között. A fejlődő országok és a nyugat között, azáltal, hogy a fejlődő országoknak eh, segítettek a gazdasági fejlődésben, de megpróbálták befolyásolni a gazdaságot és a politikát is nyugaton a fejlődő világban. Kína úgy tűnik, hogy Ázsiában megpróbál leszámolni az USA eh, privilégiumával Ázsiában, és technikai vezető szerepre tövekszik, ezen kívül globális diplomáciai befolyással kíván élni. Harmadsorban Kína úgy állítja be magát, mint az első az egyenlők között, a fejlődő országok között, de a nagyhatalmak között is, tehát eléggé előnyös helyzetet próbál elfoglalni a két szegmens között negyedsorban. Kína arra törekszik, hogy a meglévő globális irányítási építményt megtartsa, kivéve a nyugati vezetőket, illetve kivéve a liberális értékeket. Végezetül pedig az EU stratégiájára hadd szóljak az említett kontextusban. Az EU számára az lenne fontos, hogy a fejlődés területén működjön együtt Kínával, mert Kína számára nagyon fontosnak tűnik ez a téma a saját ö, maga szempontjából. Ugyanakkor az EU-nak tudnia kell azt, hogy Kína ezt arra használja fel, hogy egyfajta feszültséget hozzon létre a nyugat és a fejlődő országok között. Kína megpróbálja az EU-t felhasználni az USA-val szemben, vagy legalábbis megpróbálta ezt megtenni, hogy megkerülje így az USA nyugati diplomáciai fölényét, és az előbb is beszéltünk arról, hogy Kína nem érdekelt abban, hogy megőrizze azokat a nemzetközi értékeket, amelyek Európa számára fontosak, és ezt is figyelembe kell venni. Okay, thank you. Köszönöm, Van der Putten úr. Brüsszel hívja önt. Van kapcsolat? Pekinggel. Ah oui? Hello? Hello? Hello? Oui. Attends, oui? Can you hear me now? Yes. Oh, can you hear me? Hall engem? Igen. Kiváló. Az AFECAK bizottság vagyunk a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottsággal együttesülést tartunk, és ön az első hozzászóló. Úgy tudom, hogy a konstruktív párbeszédről, az egyensúlyokról fog beszélni. Tíz percre adom meg önnek a szót. Igen, köszönöm a lehetőséget, hogy az INTA és AFET szakbizottsághoz szólhassak. Mácz Hábornak hívnak Kínában az EU kereskedelmi kamarának vagyok az elnöke. Technikai okokból nem lehet tolmácsolni ezt a hozzászólást, a tolmácsok elnézéseket kérik. Of the promises that we have heard since President Xi's Davos speech. His recent speech in Baal <clears throat> was followed by more concrete announcements. And European businesses, we expect more in 2018, the year when China celebrates the 40th anniversary of the open door policy.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 Thank you to Beijing. Köszönöm szépen, Peking, Kárban úr. A kollégák most három bevezető prezentációt hallottak. Egy fél órányi időnk van a vitára, a hozzászólásokra. Először Bert Langének adnám meg a szót, az INTA elnökének. Tessék önni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. azon gondolkodom, hogy eh, sok olyan pozíció, amiről beszélünk, azok védekező jellegű. Azt mondjuk, hogy Kína ezt meg ezt teszi, Kína eh, geopolitikai, gazdasági befolyást akar gyakorolni egyre erősebben. Kapcsolódik ez az európai politikákhoz, vagy ahhoz, hogy eh, nincs valós ipari stratégiánk. Ezt sokszor, ugye mindig a 2025-ös Made in China stratégiát emlegetjük, de mi is a mi stratégiánk? Hogyan viselkedünk mi a nemzetközi politikai életben? Nem vagyok biztos abban, hogy ez tényleg egy kiegyensúlyozott helyzet Kereskedelmi szempontból tudjuk, hogy nagyon sok problémánk van, ezt egyetemen megfogalmazták, hogy tisztességtelen bánásmód, az állami vállalkozások, állami társaságok részéről befektetési problémák, és ezért természetesen fontos, hogy közös alapot találjunk kínai hatóságokkal befektetési megállapodásról most már 17 fordulón vagyunk túl, és remélem, hogy Csi úr a 90. kommunista pártkongresszust követően már készségesebb lesz arra, hogy egy valós kereskedelmi megállapodást kössön velünk. Igen, szükségünk van Kínára a VTS munkában is a multilaterális kereskedelmi rendszer stabilizációjához, a VTO és egyetemű közleményt kell, hogy kiadjon a protekciós intézkedések ellenére. A kritikákon túl a kínai gyakorlat problémáin túl el kell azt ismerjük, hogy a világban. Kínára is szükségünk van, mint partner a WTO-ban. Ez az én véleményem, de kérdés is egyúttal a szakértőkhöz. Köszönöm szépen, Berlange. Most azt javaslom, hogy néhány megjegyzést hallgassunk meg a kollégák részéről, és utána a vendégeink majd reagálnak. Pászpel, de a következő hozzászóló, az előadó. Pász. Achmener. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan sorra kerülök. Nagyon érdekesnek tartom azt, amit hallhattunk ma, mert én, mint jelentéstevő, nem csak hogy figyeltem, hanem megfigyeltem azt is, hogy eh, mi állt a diákon, és azt eh, és hallottam, hogy gyors fejlődésnek kell a Kínában. Rövid lesz a kérdésem. A korábbi jelentésemben Leidenben van egy Hollandiában egy egyetem, és akkor azt mondták nekem, ott kínai tanulmányokkal foglalkozna. azt mondják, hogy um, az EU nem foglalkozik megfelelően a felelősszágokkal, és erre van szükség, hiszen a kínaiak az elmúlt években mindenfajta gyengességünket ki Eh, aknázzák, gondoljunk a 16 eh, plusz 1-re. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen fajta fejlemények vannak, mindenképpen egyfajta Európai Unió stratégiára van szükség Kínával szemben, nem konfrontációról beszélek, hanem egyfajta együttműködésről. Óvatosnak kell lennünk, és utaltak erre, hogy ők nem akarják a liberális értékeinket, és elkezdték Európában elterjeszteni a saját diplomációikat, a közös közösség, a saját delegációnk Pekingben rámutatott arra, hogy itt az ideje annak, hogy független tudományos kutatást folytassunk, azzal kapcsolatban milyen fajta politikai gyakorlatokat folytatnak itt Európában a kínaiak. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Jó Lájnennek, aki a Kína delegáció elnöke. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban egy rendszerverseny alakult itt ki, rendszerek közötti verseny, és hát ez meg is marad egy darabig a jelenlegi állás alapján. Kisim terve az, hogy 2049-ig fejlődjenek ezen az úton tovább, tehát a nagy kínai álmot teljesíteni akarják az évszázad közepéig. 35-ig a gazdaságilag világvezető hatalma, és 49-ben politikailag is a világvezető hatalma. Ez egy olyan kihívás, amelyel szembe kell néznünk. Hát bizony a két rendszer nagyon különbözik mi a liberális demokráciák ott pedig egy inkább elnyomó rendszerű fejlődés és modernizáció, ami mm, modellként kerül fel kínálásra az egész világon, és ez egészen az EU-ba EU-ig hat, gondoljuk Orbán úrra. Nem mondom, hogy Xi Jinping befolyásolja őt, de mondjuk az Erdogánt mindenképpen. És látjuk, hogy ez húzódik felénk, terjed, mint egy betegség a kontinenseken át és hát igyekeznek ezt utánozni. Bernd Lange feltette a kérdést, mit tegyünk. A mi EU modellünk, amely tulajdonképpen az emberek számára vonzóbb, hát hogy ezt be kell mutatni, egy megújulva, hogy úgy mondjam, egy új dinamizmussal talán hallhatnánk erről egy néhány ötletet önök részéről is. Hát természetesen az értékek mellett a pénzt is hozzá kell rendelni. Kínának ebben előnye van és Kína infrastruktúrális projekteket tervez, épít, hát ezzel nekünk nehéz versenyezni, talán itt jó lenne, ha valamire, valamit kitűzünk magunknak a gazdaságban napsugaras évek, voltak az utóbbiak, hát most látjuk a felhőket is közben annak ellenére, hogy vannak ígéretek a nagyobb nyitásra, de egyáltalán nem tisztességes ez a verseny, nincsenek egyenlő esélyek, mi nem akarjuk a protekcionizmust, de védenünk kell önmagunkat azért. Ez nem lehet kéréses. Tehát azt gondolom, hogy az internetre érdemes egy pillantást vetni, ebben nagyon különböző mm, megközelítések vannak, mi internetet akarunk, ők inkább intranetet, minden nem internetes alkalmazással, a, a mm, szociális kreditekkel, egyszerűen másképp látják ezt az új kort, hogy ez milyen előnyökkel jár, mit hoz magával és mit nem hoz magával. Összefoglalva tehát a lehető legtöbb együttműködést, de a lehető legnagyobb távolságtartást és bírálatot, amire szükség van. Itt ébresztőre van szükség, mert vannak, akik még álmodnak, ugye a kínai kultúra, 5000 éves szép kultúra, konfúciusz intézetek, kínai opera, stb. stb. Ez a soft elem, amit nyilván valamennyien üdvözlünk, és eh, ez jó is így, de azért tekintsünk mögéje hogy nincs -e esetleg olyan stratégia, amely velünk konkurálna, versenyezne, és azzal, ahogyan a gyerekeink majd élni akarnak meg mi is. Köszönöm szépen, Jó Lájnen, Inta előadó, Uno Vinkla, Gyula Vinkla. Köszönöm szépen, kedves kollégák, meghallgattam a bevezető elemzéseket is Mats Halbornak is azt mondom, hogy üdvözlet, az EU kínai kamara, az EU kereskedelmi kamara vezetője Kínában, és egy véleményt készítettünk az Intában, és, és abból indul ki, amit látunk ott, ez természetes dolog. Tehát az EU cégek kínai képviselet, ők pontosan tudják, hogy miről beszélünk, mit akarunk mi látni, és részben erre épült az én véleményem, amit tőlük hallottunk a cégektől Kínában, magyar európai cégektől, és egy billió értékben hozunk be árut Kínában, és 0,5 billió értékben exportálunk oda árut, tehát beszélhetünk internetről, konfúciuszról, stb. sok mindenről, de ezek a, a, az áruk, nincs ebbe benne az, a beruházás, az e-commerce, az e-kereskedelem és a szolgáltatás kereskedelem. Tehát azt mondják, az EU ö, kereskedelem egy, egy új realitást ért el, gondoljunk csak Trumpra és a, az US protekcionizmusra, az egyetlen protekcionizmusra. Az is az új valóság része, protekcionizmus napjainkban. Ez Washingtonból jön, legalábbis úgy tűnik, és ugyanonnan a fővárosból érkezik, ugyanazokból a városokból érkezik a kereskedelmi háború fogalma is, amiről mostában beszélünk, vagyis a fontos az, hogy betartsuk be a szabályokat, és amit Xi Jinpingtől látunk Pekingből, hát igenis Davosban egy igencsak komoly beszédet tartott idén is, és oda-haza is beszélt, ezek elkötelezettségek, kötelezettségvállalások, de a tények nem követik, amit mond. Tehát kérnünk kell a tényeket, az intézkedéseket, mert valamelyek történnie kell. Pénzügyi szolgáltatások, automatív űripar és hajózásban van egy nyitás, ezek az első lépések, de ennél többre van szükség és elnök úr, ha megengedi még egy utolsó gondolat, ma délelőtt beszéltünk a, a, a kínai miniszterhelyettessel, aki felelős a kereskedelmi, most Brüsszelben járt az Európai Bizottságnál tegnap és a mai, de délelőtt Langa úrra is talált, és a pekingi sankai missziókat készítjük elő, és meglehetősen őszintén beszéltünk, tehát meg kell érteni egymást jobban a két célnek, komoly párbeszédet kell kialakítani. Szerintem őszinte, őszintének kell lenni a belső párbeszédünkben is, tehát az, nem az, az együttműködés. Itt ezt és párhuzamosan azzal természetesen, hogy piaci belépést is akarunk, erre kellő politikára van szükség, meg kell néznünk, hogy mit kell teljesítenünk, milyen szabályokat, és ez 16 plusz van, 16 plusz 1 szabályok, szerinti szabályok szerint működünk, akkor ez, az, ez így működni, és akkor kialakulhat egy stratégia Kína irányába. Köszönöm szépen Winkler Gyulának. Most pedig a hozzászólók következnek, bárki jelentkezhetett a tagok közül. Gyujica úr, Andi Kéne, Zahradil, Weigel úr, Büttikofen Scholz a sorozat. Kukán úr is. Ezzel le is zárom a hozzászólók listáját. Mindenkinek két perc jut. Szújca úr az első. Igen, csak rövid leszek. Tényleg van itt verseny a két rendszer között, ezt figyelembe kell vennünk, és nem téveszthetjük szem elől, hogy hát gyakorlatilag meghatározottan ideig hatalomban maradt Csi úr, tehát a kommunista párt élén ezt már az elejétől fogva sejthettük, tehát hogy van egy ilyen jellegű különbség, de nyilvánvaló a párbeszédet folytatni kell, és együtt kell működni konkrét szabályok mentén. Egy konkrét kérdésem is van. Van, aki Hongkongot, Tajvant említette önök közül, azt mondták, hogy Hongkongot megszerezték, de Tajvant nem. Egy kérdésem van ebben az ügyben. A legutóbbi dokumentumunkban a közös kül- és biztonságpolitikában megismertük, hogy Tajvan részvételet a nemzetközi ö, szervezetekben támogatjuk. Az Európai Parlament támogatása ebben az ügyben fennáll tehát. És ö, Tajvant kizárták ö, ö, több szervezetből, nem hívták meg a közgyűlésre idén se őket, és a ö, Számos területen például a nemzetközi keres járványügyi együttműködésből is kizárták őket. Mi az oka annak, hogy ez miért alakult így? Tudnak erről részletekkel szolgálni, hogy miért sikerült is kizárni Tajban természetesen? Kínának le kéne állni azzal, hogy blokkolják Tajvan részét bármiféle nemzetközi szervezetben. Önök tudnak erről valamit, és vannak-e, van-e véleményük, amit megosztanának velünk? Zahradil úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a benyomásom, hogy kicsit össze vagyunk zavarodva azzal kapcsolatban, milyen kapcsolatunk van Kínában, nem tudjuk, hogy stratégiai partnerünk legyen-e Kína, vagy stratégiai kihívunk-e, vagy mindkettő, az a benyomásom, hogy nem vagyunk képesek megemészteni azt, hogy egyre nagyobb a geopolitikai hatása Kínának, és mindaz, ami kötődik a saját múlthoz. De ha megnézzük a, te, a térképet, 20 tagállam kereskedik Kínába, Németországra nagyobb kereskedő partnere Kínának, és Kína is a legnagyobb kereskedő partnere Németországnak. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak át kell gondolnia pragmatikusan a Kínához fűződő viszonyát. Egyetértetünk abban, hogy nem értünk egyet mindenben, vannak azonban a legkisebb közös nevezők, például a globális nyitottság, a globális egyensúly, ezen kell munkálkodnunk, az első előadásban szó volt arról, hogy Kína különböző politikai befolyásra próbál um, az EU-ban, a médiákban, az egyetemeken. Persze, hogy e, Kína foglalkozik a globális PR-jével, de nem szabad paranoiásnak lennünk ezekben a dolgokban. Olvastam egy cikket a Politikóban, amely a 16 plusz 1-et úgy mutatták be, mint egy kínai mestertervet, amelyel már megosztják Európát. Szerintem legyünk józanabbak, amikor ezekről a dolgokról beszélünk. Meg kell vizsgálnunk ezt egy nagyon pragmatikus módon, és nem szabad egyfajta összeesküvési elméletet szőni ebből. Legyünk nyitottak, őszinték és konstruktívak és pragmatikusak. Köszönöm. Szeretnék hozzászólni a 16 plusz 1-es hozzászólásához. Hát én vagyok az elnöke most ennek a szülésnek. Ivo Weigel következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem rendkívül fontos az, hogy beszéljünk a saját stratégiánkról, eh, ami Kínához köt bennünket, és jó lenne, nagy, nagy hiba lenne, hogyha már az elején Kínát úgy kezelnénk, mint egy ellenfelet, vagy ellenséget, aki Európát veszélyezteti, vagy károsítja az érdekeinket. Nyíltnak kell lennünk a kínai kapcsolatainkban. Egy dologról szeretnék beszélni. Nemrégeben volt az Európai Parlamentben egy konferencia, amely a dél-kelet-kínai tenger biztonságáról szólt. Nagyon nagynevű tajvani partnerek vettek ezen a konferencián részt. Persze Tajvan számára azok a változások, amelyek néha drámaiak, ezek nagy hatással voltak a biztonság életükre is, amikor Kína elkezdte az M540 és más vitatott légjutakat használni, Tajvan megkérdezése nélkül, akkor ez nagy hatással volt a regionális biztonságra és stabilitásra, illetve a légiközlekedés biztonságára. A dél-kelet kínai tengeren gyakorlatokat és katonai gyakorlatokat is tartottak különböző rakétahordozókkal. Ezzel próbálták nem mutatni katonai erejét. Tajván a kereskedelmi kapcsolatait látja zálogának annak, hogy megőrizzék a régió stabilitását. Ezt úgy gondolom, hogy fontos az, hogy legyen egy erős párbeszéd, eszmecsere, felelős párbeszéd Kína és Tajván között. Ezzel nőhet a régió biztonsága, hiszen Tajván Kína mellett van. Köszönöm Ivo Weigelnek, a következő Bütikófer úr lesz. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem jó megközelítés az, hogy, hogy az előttem szóló is elmondta, hogy vizsgáljuk azt meg, hogy mi az új Kínában és Európában, illetve a két fél közötti kapcsolatban. Szerintem egy elem, amely új, legalábbis az én elemzésem szerint az az, hogy Kínában mindig volt, volt ott egyfajta rendszerváltás az elmúlt években. Kína korábban egyfajta kommunista arisztokrácia volt. Most egy párt császársági rendszer van, egyre inkább a diktatúrához közelítenek. Szerintem ez nagyon fontos változás. Úgy vélem, hogy Kína külpolitikája új paradigmát követ. Meglepődtem, amikor azt hallottam valamelyikőjüktől, hogy Kína még mindig Ting Xiaoping a eh, tanácsát követi a külpolitikával kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy ne mutassák meg az erőjüket. A közös nevező politikája szerintem pontosan az ellenkezője annak, amit eh, a, az ENSZ által kellene követni, vagyis közös, kövessük a közös értékeken alapuló nemzetközi együttműködést. Kína korábban támogatója volt az Európai Egyesülésnek, Kína most azonban az oszt meg és uralkodj elvét követi. Úgy vélem, hogy az 1 plusz 16 rendszer megosztó, de azon kollégáknak, akik ezt kritizálják, ezt a nézetet, azt mondanám, hogy bizonyos országok hozzáállása az az, hogy a saját érdeküket követik, ez is megosztó. Tehát nem kell itt senkire sem mutogatni egymás között, hanem fel kell ismernünk azt, hogy kijátszottak bennünket egymás ellen mindkét oldalról. Úgy gondolom, hogy arra kell törekednünk, hogy Kína egy egységes Európa politikát kövessen. Köszönöm szépen, Büti Kófer úr. Helmut Scholz következik a GUA részéről. Köszönöm szépen ezt a három előadást, amelyen lehetőség nyílt arra, hogy meghallgassuk a korábbi és jelenlegi keretét az EU-Kína kapcsolatoknak. Mivel kevés az idő, egy másfajta megközelítést szeretnék felvetni, ami azt jelenti, hogy az fennálló 12 évben a 2030-ig az ENSZ eh, programját teljesíteni kell, és a közös eh, cél elé bennünket, hogyan kívánjuk ezeket a célokat végrehajtani a valóságban. Ezt minden állampolgár majd meg fogja ítélni, mind Kínában, mint pedig az Európai Unióban. A kérdés a három vendéghez a következő. Ők talán jobban ismerik a belső kínai vitákat. Szerepet játszik-e az Kínában, hogy a szabály alapú nemzetközi együttműködést valóban kifejleszték-e? Hogyan fogunk az elkövetkező évben például fogyasztani, kereskedni? Ez egy fontos kérdés. Ez fontos Afrika, illetve az USA számára és, és minden más ország számára is. Úgy gondolom, hogy Kína belépése a globalizált gazdaságban megváltoztatta a globális gazdaságot, és hogyha nem számoljuk fel ezeket az ellentéteket és kihívásokat, akkor nem lesz egységes EU tag, stratégiánk, amelyel szemben tudnak nézni ezzel a problémával. Szerintem sokkal jobban meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan oldjuk meg a problémákat, milyen válaszokat adunk, és hogyan járulunk hozzá a produktív kapcsolatokhoz az EU és Kína között. Köszönöm szépen Helmut Scholznak. Az utolsó két hozzászóló következik az EPP részéről Edward Kukán az első. Only one issue. Köszönöm elnök úr, csak egy témát szeretnék említeni. A szabályozás tekintetében feszültségek voltak az év végén, erősödtek ezek a feszültségek, korlátozott a hivatalos párbeszéd a partnerek között. Külön köszönet azoknak, akik ezen a megállapodáson dolgoznak. Az EU perspektívája szempontjából rendkívül fontos véleményem szerint, hogy ösztönözzük, támogassuk a konstruktív fejleményeket a kereskedelmi kapcsolatok területén. És a közvetlen párbeszéd, vagy harmadik feleken keresztül történő párbeszéd nagyon fontos ebben a tekintetben. A párbeszéd kulcsfontosságú az Ázsia és rendes óceáni régió békés fejlődése szempontjából. A kérdésem az, hogy ezek a mm, kereskedelmen átnyúló kapcsolatoknak mi a jövője önök szerint, milyen, az, milyen kell, hogy legyen az EU stratégiája Kínával kapcsolatban ahhoz, hogy meggátoljuk a feszültségek kialakulását vagy eszkalálódását. Köszönöm, elnök úr! Árnyékine képviselők utolsó hozzászóló 20 perccel ezelőtt zártam le, kedves kollégák, a hozzászólók listáját, ezt tiszteletben kell, hogy tartsuk. Köszönöm szépen, elnök úr! Lennon úr azt mondta, hogy föl kell ébrednünk. Szerintem ez már megtörtént, hogyha gazdag akarsz lenni, építs egy utat először, Ez Kína ugye egyik elmélete és terve. A befektetéseknek, a keleti és nyugati európai befektetéseknek következményei vannak Európai Uniós szinten is. Én egy közös stratégiát várnék azért, hogy a kínai politikai lépések tudjuk kezelni a jelenlegi körülmények között szükségünk van a közvetlen befektetés EU szinten is. Az RTA kritériumokat az energia, védelem, kommunikáció, közlekedés és egyéb szektorokban alkalmazni kell, és ezek azok a szektorok, amelyektől az állampolgáraink nagymértékben függenek. A külső államoktól való közvetlen vagy közvetett függőség rendkívül fontos kérdés. Az Európai Unió és Kína közgazdászainak illetve ezeknek a gazdaságoknak egymásra szükségük van, de fontos a kölcsönös bizalom. A protekcionizmus még mindig erős, szabályokon alapjú kereskedelmi rendszert kell kialakítani. Az együttműködés jobb, mint a konfrontáció. Az Európai Unió számára is a stabil tartós kapcsolatok a kölcsönösségen múlnak. A Kínának meg kell nyitnia a külső, külföldi befektetők számára a piacát, biztosítania kell a szerzői jogvédelmet, több átláthatóságot kell, hogy biztosítson a gazdasági lépései tekintetében. Ezekhez a témákhoz szeretném a prezentációt tartó szakértők véleményét hallani. Legkésőbb négy órakor tervezem, hogy lezárjuk ezt a napirendi pontot, úgyhogy körülbelül 20 percünk van arra, hogy a tisztelt vendégeket meghallgassuk. Egy esetleg fordított sorrendet tudnánk kérdezni. Harbert úr, tud még minket hallani? Hall minket? Igen, igen, nagy érdeklődéssel követem az ülést. Öt percre venné a szó. Köszönöm. Yes, is Europe too defensive? Well, um, you know, if we manage to uh, reduce uh, discrimination on the Chinese uh, industry and we get equal access in China, of course, that raises the question for Europe. Should we then need to have European industrial policy to match the ones of China? I don't have a Nincs válaszom ezekre a kérdésre, de úgy gondolom, hogy a politikai vezetőinknek meg kell vitatniuk ezeket a kérdéseket úgy gondolom, hogy Kínával fontos párbeszédet kell folytatnunk, be kell őket vonni a nemzetközi, a globális szervezetekbe, beleértve a WTO-t is, és olyan szervezetekbe kell, hogy aktívan lépjenek, ahol a globális kormányzási kérdésekkel foglalkozunk. A helyszínen azt láthatjuk, hogy Kína szívesen vállal részt ezekben a munkában, és amint látjuk ezt a jelet, ezt szívesen fogadjuk. Európával kapcsolatban természetesen egy másik téma, amikor a 16 plusz 1 témáról beszélünk, hogy itt szabályok szakpolitikájáról van szó, úgyhogy azt kell megvizsgálni, hogy Kelet és Dél-Európában hogyan lehet a befektetést kezelni. Volt volt, tehát van egy bizonyos konvergenciás téma, konvergenciás probléma Kína és a nyugat között. Van, aki azt mondta, hogy a konvergencia már nem működik. Lehet, hogy kicsit túl korai, hogy ezt mondjuk, de mi azt látjuk, hogy a konvergencia napról napra folytatódik a gazdasági szintéren. Úgy gondoljuk, hogy ez továbbra is így fog működni, és ez pozitív Kína számára és az mi számunkra is. Az, azt az ellentmondást érezzük, hogy Kína amely előtt hatalmas kihívások állnak a társadalom fejlesztése tekintetében még mindig hisz a jövőjében. Ugyanakkor Európa, ahol minden feltétele fönnáll a fényes jövőnek, nem mindig vagyunk pozitívak és optimisták a jövő tekintetében. Fontos lenne, hogy mi európaiak legyünk sokkal optimistábbak a saját jövőnk tekintetében. Ez erősíteni a kapcsolatainkat is Kínával. Fogja Kína, fogja Kína teljesíteni a reformígéreteket? Ez egy nagyon fontos kérdés, ezt nyomon kell, hogy kövessük. Úgy gondolom, hogy ezt egyetemen jeleztük is Kína számára, hogy főleg ebben az évben rendkívül fontos, hogy a reformok területén előre lépjenek. A kamara részéről felvetettünk kérdéseket, kiegyensúlyozatlan kölcsönösség, és hogy ezek politikai következményekkel fognak járni. A mai feszültségek pont ennek az eredményei. Kínának felelnie kell, és mélyreható reformokat kell, hogy végrehajtson, a nyitottságot kell, hogy biztosítsa. A China, Kína felemelkedése elkerülhetetlen ez nem egy olyan kérdés, ami jó vagy rossz, ez egy tény, és amit továbbá még kimondhatunk, hogy egy gyenge Kína nagyon rossz lenne a világ számára. Mindenkinek az az érdeke, hogy a vállalásokon keresztül összönözzük Kínát a reformok további végrehajtása során, és a nyitást összönözzük. Nem szabad paranoiás módon fölépni, amikor Kínával kapcsolatos kérdések merülnek föl. Amennyire csak lehetséges, kiegyensúlyozott megközelítést kell alkalmazni, hiszen ez egy nagyon komplex társadalom. Ami minket aggaszt, az az, hogy amikor extrém vélemények alakulnak ki Kínáról, az már a Kínát érinti, és Kína úgy gondolja, hogy ez egy konspiráció Kína felemelkedése ellen. Ez nem pozitív a mi párbeszédünk szempontjából, és ez az üzleti párbeszédre is negatívan hat. A szabályozási kérdésekből mindenképpen előre kell lépni a párbeszéd szintjén. Azt is elmondtuk, hogy az a változás, amire az utolsó előtti felszólaló is utalt, sok félelmet, félreértést kelt a nyugaton. Kínának egyetemre a felelőssége jobban kell, hogy kommunikálja a politikai rendszerét és bizonyos intézkedések mögötti okokat. Meg kell, hogy értsük, az ők kell, hogy elmagyarázzák nekünk, hogy mi a szándékuk. Az utolsó hozzászóló pedig nagyon helyesen megállapította, hogyha a fenntartható fejlődési célokra koncentrálunk, és főleg a klímaváltozás elleni harcra, természetesen Kína fellépése rendkívül fontos ahhoz, hogy bármilyen szintű sikert elérjünk ezen a területen. Ahogy mondtam, múlt évben láttuk a környezeti szabályok szigorítását, és kínai vállalkozások ellen is most már föllépnek. Azt is látjuk, hogy sokkal többet fektetnek be a megújuló energiában, mint bármelyik más ország. Ez lehetőséget biztosít európai cégek számára is. Összességében mi úgy gondoljuk, hogy Európának bíznia kell a saját rendszerében, gazdaságában, optimista módon kell a jövő elébe lépjen és nézzen, ez erősíti a kínai párbeszédeket. Kína fontos ország, és csak egyre fontosabb lesz az európai cégek számára. Ezért a méreható párbeszéd folytatása, főleg a szabályozási kérdésekben a következő években rendkívül fontos lesz. Köszönöm szépen. Még egyszer elnök úr. Van der Putten úr, ön a, önnél szó. Köszönöm szépen. Belder úr és mások is rámutattak arra, hogy folytassunk vitát arról, milyen legyen az EU stratégiája Kínával szemben, hogyan fejlesszük ezt tovább. Három javaslatom lenne, amit szerintem érdemes figyelembe venni, hogyha az EU stratégia kialakításról beszélünk Kína irányába. Az első komponens az lenne, hogy egy ilyen stratégiának világos víziót kell mutatni arra, hogy az EU hogyan gondolkodik a globális rendszer létéről. Ha az EU elismeri, hogy a státusz quo nem tartható van, de a globális rendszer átalakul, és Kína egy fontos szerepet játszik ebben, akkor felvetődik egy kérdés, hogy az EU milyen szerepet játszik, illetőleg ki milyen szerepet játszik. Nem mondhatjuk, hogy a, az európai befolyás maximumát akarjuk, vagy az értékek maximumát akarjuk a világon. Egy kicsit részletesebben kell erről beszélni. Egy második komponens is, amivel foglalkozni lenne, egy különböző dilemmák vannak. Ez a vita is rámutatott, hogy számos aspektusa van egy ilyen kapcsolatnak, hogyha az al témákra fókuszálunk, akkor nem lesz világos, hogy mi az általános pozíciója az Európai Uniónak. Azt gondolom, hogy a legfontosabb dilemmákkal foglalkozni kell, ki kell emelni ezeket mindenek előtt, ami a az értékek fontosságát illeti, tehát az emberi jogokat, másrészt pedig a gazdaság és biztonság témája. Minden fontos ezek közül természetesen, de valamiféle kritérium készlettel kell rendelkezni, amelyen be tudjuk mutatni azt, hogy hogyan kezeljük a dilemmákat. További példát jelent például a a külföldi direkt beruházások vizsgálata ellenőrzése, a nyitottság, mit jelent ez az európai gazdaság számára, mit kezdünk Tajvannal, ez egy fontos tényező lehet, vagy alapvetően a kapcsolat jellege, vannak értékek ebben a kapcsolatban, és hogyha kompromisszum össze akarjuk ezt foglalni, egy ötletben hogyan látjuk Kínát, és milyen jellegű legyen ez a kapcsolat, akkor ez legyen része ennek a stratégiának. A harmadik pont pedig az lehetne, hogy egy új a narratívát alakítunk ki arról, hogy hogyan tekint a fejlődésre, fejlesztési támogatásra Európa a világon, mit mondtam. Tehát Kína egy új narratívát vezetett be, itt van a Belt and Road kezdeményezés, egy övezet, egy út kezdeményezés, és, és van itt egy narratíva Kína részéről, hogy a régi megközelítés, a nyugati megközelítés a fejlesztési támogatásban nem volt eléggé sikeres, ezért egy új megközelítésre van szüksége. Ezt tartalmazza az általános narratíva és nekünk is szükség van, van az európai oldalon egy világos narratívára, egy ígéretre, egy elképzelésre, hogy hogyan látjuk, mi a fejlesztési támogatást a XXI. században. És ennek legyen része, hogy elismerjük, hogy szükség van számos országban nem csak Európában, hanem máshol is, Európa kívül is belül, tehát, hogy legyen gazdasági fejlődés, és használjuk, aknázzuk ki azt is, amit Kína itt kínálni tud. A Belt and Road kezdeményezés az egy az egy út, egy is fontos dolog. Ez fontos dolog, vegyük komolyan. Ez egy korszerű változat a Sejem útnak, és ez önmagában jó dolog, számos országot tud felölelni, és érdemes lenne az Európai Uniónak ebben fontos szerepet játszani. Persze nem egészen ugyanarról van szó a Sejem útnál, mint az egyövezet egy útról. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm. Van der Putten úr, Weidenfeld úr. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Két nagyon rövid kommentárom lesz. A két oldalú beruházási szerződésekkel kapcsolatban nagyon fontos, egyszerűen hiányzik egy ilyen számos tekintetben, ez egyértelmű véleményem szerint erősíteni kell ezt az együttműködést. Rövid megjegyzés, nem csak arról van szó, hogy biztosítani akarjuk ezeket a szerződéseket, hanem itt vannak a piacon túlmutató korlátok a piacra lépésben is, tehát egyebek. Itt van az a lehetőség, hogy nem is tudjuk megkötni ezt a bilaterális befektetési szerződést, vagy beruházási szerződést, ami a versenyt illeti számos dolog jutott eszembe, itt volt a kérdés az európai politika hogyan reagáljon a kínai termékekre, és azt gondolom a 16 plusz 1-re is hivatkoztunk, egy számos tekintetben 16 plusz 1 valahol a termék a nem túl hatékony politizálások Európa részéről, és Kína ez a megosztásra játszik természetesen, és ne csak okozza, hanem játszik is ezzel. Aztán a nagyobb tagállamoknak van egy különleges kapcsolatuk Kínával, és mindeddig nem láttuk, hogy ezt különösebben kihasználnák az európai érdekek védelmében. Szerintem néhány fővárosban úgy tűnik, hogy ez változik, ahogyan gondolkodnak erről. Ez abszolút esedékes vélemény szerintem, de ne legyünk naivak a politikai affinitásokat tekintve, itt eh, bizonyos európai vezetők esetében, Kína esetében nézzük meg Orbán Viktor hivatkozott Kínára, tehát eh, ahogyan eh, hivatkozott erre, hát itt van egy politika affinitás, nem tudom, hogy ez meddig tud elmenni, de hát világos, hogy van egy ilyen nyitottság ebbe az irányba. És ne felejtsük el, a kínai modell a világ számos részében igencsak vonzó. Ezt világosá kell tenni, hogyha a harmadik államokkal foglalkozunk, látjuk, hogy őket érdekli Kína, és ennek megvan az oka, tehát amit az elmúlt 20 évben szerepként játszott el Kína, hogy az nagy benyomást keltő dolog, amit elértek, és működik is egy külső perspektívából, és politikai változások, hogy szóba kerültek, erre is hivatkoztam, meg kell, hogy mondjam, kevesebben mennek Kínába, mert nem tudnak Facebookot csatlakozni, és a Twitterhez. És a, tehát például hogyan tudunk egy nem vonzóvá tenni a nyugati emberek számára egy adott politikai rendszert. Tehát aztán ez a, ez a tervezési sztori, persze minden halljuk, ez persze a kínai modell szempontjából fontos ez a tervezés, de azért itt ebben is vannak csapdák. Például mi történik, hogyha a vezető szívrohamot kap? Tehát itt azért ez nagyon komoly következményekkel jár, és folytathatnánk még tovább, és a pénz is, tehát a kínai pénzről szoktunk beszélni, hogy milyen sok pénzük van. De ez nem az egyetlen dolog, ami a sikert okozza. Például amikor indonéziaiakkal is beszéltem. Nem is akarunk sok pénzt, azt mondják, egy bizonyos befolyás kialakulhat, mi inkább tartózkodunk ettől, ez csak egy példa, is, több ilyen példa is van, de szerintem nem a pénz az alapvető probléma, és ne kezdjünk el versenyezni ezen a szinten európaiként, nézzük meg, valahogy szembe menjünk ezzel a Belt and Road kezdeményezéssel, és vannak ennél puhább, szoftabb eszközök is, oktatás, stb., ahol tényleg magunk mellé állíthatjuk az embereket máshol aztán szóba került arra, hogy hivatkozom a politikai befolyásolásra itt Európában, amit Kína ér el, és eh, hát nyilván számos példát lehetne elmondani. Ez egy okos eh, közdiplomáciai dolog, persze. Nem, de, de ez nem igaz, Ma ennél sokkal többről van szó. Amikor a befolyási mechanizmusokról beszélni, ezek közül mindegyik jelen van az eszközrendszerükben, azt gondolom, hogy európai érdek legyen, és ne a Fehérház határozza meg, milyen kínai politikánk legyen. Ne nézzük mindig az Egyesült Államokra, nem mintha ez nem lenne fontos, hanem inkább európai érdekeket kell meghatározni, és vannak persze közös érdekeink az Egyesült Államokkal, hogyha megnézzük Kínát, itt a beruházásokban és a kereskedelmi egyensúlyban, stb. minden jelen van a kínai kapcsolatunk. Nem, nem változott meg se, hogy Trump miatt a viszonosság témája továbbra is az asztalon van, és uh, itt vannak a kereskedelmi gyakorlatok, amelyek tisztességtennek, és nagyon eltérő vélemények vannak mindenhol, és uh, talán közeledés lehet bizonyos biznisz területeken mondhatjuk, de ez a közeledés, ez uh, ez, ott történik, ahol ők ezt akarják az korszerű technológiákban, tehát ők ebben érdekeltek, és ők határozzák meg, hogy mi történjen, ők mondják meg, mi kerüljön napi rendre az utolsó pont a WTO kapcsán. Igen, Kína fontos partner lehet, de egyelőre nem látjuk ott eddigi teljesítményeket, hogy nem. Ami bennünket izgat, az őket nem izgatja. E, igen, és, és azt hiszem, hogy ne hagyjuk Trumpra. Thank you to our three guest speakers. Köszönöm szépen a meghívott uh, vendégeinknek, és um, háború úr már sajnos eltűnt a képernyőről, de még a másik két vendégünk itt van. Köszönjük szépen a hozzászólásaikat. Bas Belder, do you want Bas Belder, kívánna még lezáró szavakat mondani, vagy tegyünk erre az utolsó szó a zenét? ez a meghallgatás mm, hasznos volt, erre többször kéne ilyet tennünk, többször kellene a parlamentnek, a tanácsnak és a bizottságnak ilyen dokról beszélnünk, főként a stratégiai partnerségekről. Hosszabb ideig el kell gondolkodnunk mm, arról, milyen fajta ingadozások vannak, milyen fajta feszültségek vannak, és hogyan lehet ezeket csökkenteni. Ezt nagyon fontosnak tartom. Fontosnak tartom azt, hogy az Európai Unió az értékeit, érdekeit egységesen védje meg, és ez nagyon fontos lenne. A megkárti intézmény tanulmánya is megerősíti ezt. Nagyon örülök annak, hogy Biden Holdúr itt volt, ez nagyon sokat jelent a jelentésem számára. És nagyon fontos az, amit Fanden Putten úr is tesz Klingendálban Szerintem ez nagyon jó volt ez a mai meghallgatás. Köszönöm Bas Beldernek. Nos, akkor Weidenfeld úr, viszontlátásra.